a hátteret. Emlékeznek rá, hogy 2009 márciusában már volt a hágai program keretében érkezett javaslat a bizottságtól, az Európai Unió keretein belül a Schengeni vívmányok alkalmazását illetően. Ezek a javaslatok a bizottság részéről megfeleltek az úgynevezett ventilation döntésnek, amely az első pillér keretében született. Akkor a parlament 2009-ben a bizottság két javaslatát visszadobta, és együttdöntési eljárást kért. Baró elnök helyettes akkor úgy döntött, hogy megvárjuk a Lisszaboni szerződés életbe lépését, és megvárjuk, hogy az Európai Parlamentet bevonhassuk az eljárásba. A cseh és a svéd elnökség is így döntött, várjuk meg a Lisszaboni szerződés életbelépését. Aztán a Lisszaboni szerződés életbelépett, a harmadik pillér már nem volt érvényes, ennek keretében a javaslatok tétele, és a bizottság a 74. cikk keretében ezt választottuk jogi alapnak, de még elemezni szerettük volna. Ezt az elemzést 2010-ben elvégeztük, és aztán november 16-án elfogadta az Európai Bizottság az új javaslatát, amely figyelembe vette a Lisszaboni szerződés életbelépését és a tagállamok véleményeit. A javaslat fő célja a jelenlegi mechanizmus feljavítása. A Schengeni munkacsoportban több kísérlet is született arra, hogy hatékonyabb legyen ez, és a javaslat ezt figyelembe veszi. De nagyon fontos a kölcsönös bizalom feljavítása a tagállamok között. A bizottság a programokat összehangolta, egyszerűsítette, vannak több éves és éves programjaink, van kockázatelemzésünk, csökkentettük a szakértők számát, és jobb kvalifikációkat követeltünk meg tőlük. Áttekinthető jelentést, betartott határidőket kértünk az ajánlásokra. Az egyik legfontosabb pont az volt, hogy átlátható legyen az egész procedúra a parlament felé. Most pedig a jogalapot illetően. Már említettem, hogy először a szerződés 66. cikkét vettük figyelembe, ami a Lisszaboni szerződésnek a 74. cikke most arra. De aztán átgondoltuk, és azt láttuk, hogy a 74-es cikk túlságosan korlátozott. Ez egyszerűen csak a az EB és a parlament közötti együttműködést említi, de ebben az esetben az ügynökségeket is be kellene vonnunk. Ezért aztán a javaslat előre be nem jelentett szakértői látogatásokat is figyelembe vesz, és ehhez kibővített együttműködésre van szükség. Ehhez a 74-es cikk nem elég, hiszen ez az Európai Parlament csak konzultációt ír elő. Tehát új jogalapot választottunk, fölvetődött a kérdés, mit tegyünk? A mechanizmus célja a Schengeni vívmányok alkalmazásának ellenőrzése anélkül, hogy belső határellenőrzéseket hajtanánk végre. De ehhez járulnak mindenféle pótvizsgálatok és póttevékenységek. Tehát nem akartuk a jog alap tartalmát megváltoztatni a Schengen övezetet nem akartuk átreformálni, csak szerettük volna, hogyha a jogalap jobb, a 77-es cikkhez biztosítjuk, hogy a Schengeni övezeten belül ne legyenek ellenőrzések semmilyen nemzetállam részéről. A parlament és a tanács az elfogadott jogalaknak megfelelően elfogadja azt, hogy egyetlen tagállam sem vezet be a Schengeni övezetben határellenőrzéseket. Ez lehetővé tett, hogy együtt döntési eljárásban fogadjuk el ezt a javaslatot. Másik kérdés az volt, hogy miért nem a 70-es cikket vettük figyelembe. Ez egy új cikk, és a bel- és igazságügy értékelését írja elő. De a bizottság úgy gondolta, hogy figyelembe véve az intézményi kereteket, a vívmányok megfelelő alkalmazása nem alapulhat a 70 cikken, hiszen ez a bizottsággal csak kollaborációt ír elő. És a nemzeti parlamenteket csak tájékoztatni kell. Mi úgy gondoltuk, hogy a Lisszaboni szerződésnek az a cikke, amely ö, leginkább bevonna a parlamentet bel- és igazságügy keretében, az olyan cikk kell, hogy legyen, amely nem gyenge szerepet biztosítani a parlamentnek a Schengeni vívmányok felügyeletében. Ennek az a következménye, hogy a mechanizmus csak aztán lép életbe, hogyha belső határellenőrzéseket már feloldották és megszüntették. Tehát utána is. Ezen kívül figyelembe vettük azt, hogy a tanács ezt a mechanizmust a jogszabály életbe lépése utáni időszakban a határ ellenőrzéset hát beszüntetésére alkalmazhatja, például a Románia és Bulgária esetében a Schengen övezetbe való belépéskor. Tehát az Egyesült Királyság és Írország nem tartozik ebbe a mechanizmusba. Szeretném felhívni a figyelmüket a szereplőkre az új mechanizmus az intézményi valóságot tükrözi, tehát együttműködnek az intézmények. Most teljes mértékben bevonjuk a tagállamokat is a munkánkban, hiszen a kölcsönös bizalom alapvető fontosságú a komitológiai eljárás keretében. Ami a parlament szerepét illeti, az együttöntés eljáráson kívül a parlament ajánlásokat kap tőlünk, és ha nem tartják megfelelőnek, akkor a parlamentet és a tanácsot is támogatjuk. Ezen kívül éves jelentést is kapnak. A hatáskört illetően a Schengeni vívmányok esetében, ha van egy létező mechanizmus, például a tűzfegyverekre, lőfegyverekre vonatkozó mechanizmus, akkor ezt nem ismételjük meg, hogy ne duplázzuk a jogszabályokat. Az egyik alappont, hogy az alapjogokat tiszteletben tartsuk a vívmányok alkalmazásakor, az értékelés helyi látogatások és kérdőívek alapján történik, ott függően, hogy mi a tárgya. Ezen kívül vannak előre bejelentett ellenőrző látogatások, és előre be nem jelentett látogatások. A hágai program. A több éves programokat, illetően 5 év alatt legalább egyszer minden tagállamra sor kerül, kockázati jellemzést is végzünk, a külső határok értékelésekor, éves programot is létrehozunk, országról országra látogatásokat szervezünk, ha kell, regionális látogatásokat is. Ezen kívül szakértői gárdát állítunk fel, a tagállamok nevezik meg őket, akik helyben kell, hogy biztosítsák, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. Aztán a bizottság választja ki azokat a szakértőit, akikkel együttműködve a tagállamok, Frontex, Europol, Eurojust helyben vizsgálatokat végez. 8 bejelentett látogatás, 6 be nem jelentett látogatás zajlik majd annak érdekében, hogy csökkentsük a látogatások számát. Két főszakértő lesz a tímek vezetésére, egy bizottsági, egy tagállami. Új elem, a be nem jelentett látogatások folytatása a belső határoknál, csak bizottsági szakértők végzik, azért. Mert nem belbiztonságot vizsgálunk, hanem a szabad mozgás betartását. Ez az egyik legfontosabb alapjog, és ezzel kapcsolatban sok panaszt kapunk, hogy belső határoknál feltartóztatják az embereket tehát be nem jelentett sok belső határoknál. A 13. cikk az értékelési jelentésekről nagyon fontos. Helyben állítják össze szakértők, és aztán titkosítva kapják meg a tagállamok, válaszolhatnak a kérdésekre, és visszajelezhetnek az ajánlásokat. A parlamentnek is átadjuk, a tagállamoknak intézkedési tervet kell benyújtaniuk, ütemtervel ellátva, és a gyengeségeket beazonosítva a látogatások megismétlődhetnek, hogy ellenőrizzük, hogy az ajánlásokat betartották-e. Ha komoly hiányosságok merülnek fel, a bizottság jelent a tanácsnak és a parlamentnek. Jelenleg a komitológiát még megemlítjük, ez a 99-es hagyaték, de Az új verzióban a 291-es cikket említjük majd meg. A 17-es, 18-as cikk biztosítja az átláthatóságot, azt, hogy a bizottság éves jelentést és ajánlásokat nyújt be a parlamentnek, és az értékelések értékelését. És végül A mechanizmus csak a belső határok eltörlése után lép életbe. Korábban ez nem így volt. Hát remélem, hogy sikerült röviden összefoglalnom. Köszönöm. Sama, now we're gonna hear from our... Most pedig Carlos Coelho következik. Mielőtt a többi képviselő hozzászólhat, Coelho úr, a raportőr. Ehm, Sr. Presidente, primeiro deve-se uma palavra de agradecimento à Comissão Europeia. O Parlamento. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak. 2009. októberében a parlament követte a tanácsomat és elutasította a bizottság kezdeményezését azért, mert a bizottság által javasolt értékelési modell nem volt eléggé megfelelő, és az együttdöntést megvonta a parlamenttől. A jog, jogalap megváltozott, megváltoztatták, és a bizottság egy olyan javaslatot nyújtott be, amely egy másik jogalapra alap, alapszik, amely lehetővé teszi az együttdöntést a parlament számára. Üdvözlöm ezt a kezdeményezést. Er, sajnos nehéz így hallani egymás hangját, hiszen telefonálnak egyesek. Nos, a Malmström asszony ö, követte ezzel kapcsolatos ígéreteit, betartotta, és a bizottságtól most hallottuk az értékelés alapvető metodológiáját, vizsgálatokat, illetve helyi látogatásokat, ellenőrzéseket tesznek, erre épül az egész értékelés, ezek vagy bejelentett, vagy be nem jelentett látogatások. Tehát a lényeg az, hogy mintegy öt év leforgása alatt minden Schengeni tagállam értékelés alá essen, és ez a Frontexhez is kapcsolódik. Úgy érzem, hogyha az Európai Uniónak van olyan ügynöksége, mint a Frontex, megfelelő mandátummal, akkor teljesen logikus is azt, hogy ezt az ügynökséget kihasználjuk a lehető legjobb formában, szerepet vállaljon az új értékelési rendszerben. Van azonban egy-két olyan kérdés, amely aggodalomra adhat okot. A bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy az értékelési rendszert amely a más Schengenhez tartozó országokat érinti, megkülönböztesse a jelölt országoktól, tehát a Schengeni rendszerbe jelölt országoktól. Ez azonban kettős értékelést jelenthet. Fontos, hogy ugyanolyan szinten tiszteletben tartsák az országok a szabályokat, és ugyanezt várjuk el a Schengeni jelölt országoktól, mint a Schengeni rendszerbe tartozó országoktól. A 20-as cikk keretében a bizottság lehetőséget nyit a tanács számára, hogy egy új rendszert, ezt az új rendszert alkalmazza a jelölt országokra vonatkozóan is. De miért nem már rögtön a kezdettől fogva, hogyha valóban a tanács döntésére van szükség, akkor fölmerül a kérdés, hogy ebbe a döntésbe miért nem vonják be a parlamentet, hiszen ezt döntés keretében ez minket megillet együtt döntés keretében. Szeretnék gratulálni a bizottságnak az információszolgáltatásért, hiszen ezt biztosították a parlament számára. A 13-as cikkely kimondja, hogy az Európai Parlamentnek tájékoztatni kell egy értékelésről, illetve egy ilyen kapcsolatos látogatásról, különösen, hogyha ez a Schengeni zóna biztonságát érinti és a parlament tájékoztatást kell, hogy kapjon a bizottság ajánlásairól, az értékelés alapján készített ajánlásokról. Tisztelt elnök úr, hogyha megengedi, akkor elmondanám, hogy ez még egy ok, amiből kifolyólag nem értjük azt, hogy a tanács miért nem kívánja rendelkezésünkre bocsátani a Romániát és Bulgáriát illető jelentést, hiszen ehhez jogunk van. Nem értjük tehát, hogy a tanács miért nem nyújt erről tájékoztatást. Ez érthetetlen számomra. Engedje meg, hogy kifejezzem a véleményemet. Ami pedig a Frontexet illeti, már elmondtam, hogy nagyon fontos szerepe van ennek az ügynökséget, és ez helyén valónak tartom. Látni kell azonban, hogy hogyan lehet kiaknázni az ügynökségben rejlő lehetőségeket. Ez a forrásokra is vonatkozik. A Fontexnek van-e megfelelő erőforrása, humán erőforrása arra, hogy végrehajtsa ezeket az értékeléseket? Tehát itt a Fontex szerepére kívánok rákérdezni. Ami a 12-es cikkeit illeti, a bizottság egy igazolási ellenőrzési rendszert kíván foganatosítani az, a polgárok szabad mozgását illetően. A bizottság hogyan képzeli ezt? Értékelni kívánja, hogy megfelelően alkalmazzák-e az ide vonatkozó szabályokat, azaz a 21-es cikkeit. Fölmerül a kérdés, hogy ez milyen, ez milyen szereppel ö, kerül a latba. Tudni szeretném azonban, hogy ez az értékelés csak az Európai Bizottság tisztviselői által történik-e, vagy sem, vagy pedig részt vesznek ebbe a tagállami szakértők is. Tehát a kérdés, hogy ki végzi ezt az értékelést, hiszen az értékelési rendszer egy kötelezettségvállalás, és az európai intézmények részvételére is szükség van. De ezen kívül nagyon fontos az is, hogy a tagállami szakértők részvételét is biztosítsuk, hiszen kétoldalú eljárásról van szó. Nincs biztonság a Schengeni rendszerben, hogyha nincs bizalom a tagállamok között, illetve az Európai Uniós intézmények között. Nagyon fontos tehát, hogy erre odafigyeljük, és a bizalmat biztosítsuk. Köszönöm. Nyugvalhó úrnak. Most pedig Buszotil úr következik, ő kap először szót. Köszönöm. És köszönöm Carlosnak is azt, amit elmondott. A Frontex ügynek én voltam a raportőre, és szeretnék további tisztázást kapni a Frontex szerepével kapcsolatban, mert mint tudják, az ügynökséget létrehozó aktust most vizsgáljuk felül, és ezért is helyén való ebben az értékelésben az ügynökség szerepét újra megnézni a Schengeni és a kapcsolatát a Schengeni akival kapcsolatban. Mi a tehát a Frontex szerepe? Úgy tűnik, hogy ez a szerep a kockázatelemzésre korlátozódik, amelynek alapján működnek a további szereplők, és ezek alapján kerül sor látogatásokra a terepen. Az Európai Bizottság lát-e további szerepet az értékelésben a Frontex számára, ténylegesen adott esetben a Frontex végezné -e el ezt az értékelést, mert ha igen, akkor a Frontex mandátumát, megbizatítását e szerint ki kellene igazítani az asztalunkon lévő dossziéjön belül is. Ráadásul mindez meg kell, hogy jelenjen további erőforrásokban is, amelyeket a Frontexnek biztosítanánk. Annak érdekében, hogy egy ilyen fontos szerepben szerepet el tudjanak látni, és értékelni tudják a tagállamok képességét arra, hogy megvédjék a külső határainkat a Schengeni jogszabályoknak megfelelően. Tehát további tisztázást szeretnék kérni a bizottságtól. Köszönjük, mondja az elnök. Encsi úr következik. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez uh, și eu această propunere a Comisiei Uh, Köszönöm, e, javaslom, üdvözlöm ezt a javaslatot a bizottság részéről. Mégpedig azért, mert tényleg szükség van a Schengeni joganyag felülvizsgálatára, illetve értékelésére, amely túlmutat azon a pillanaton, amikor is egy tagállam belép a Schengeni zónába. Köszönjük ezt a tiszta előadást, már ezt szoktuk meg tőle, és ezért is hívjuk itt önt Schengen úrnak a, ebben a szakbizottságban. Mondhatjuk akár azt is, hogy kettős mérce jellemzi az Schengeni megállapodás értékelését, felülvizsgálatát, ugye egy mérce van azokra a tagállamokra, amelyek még nem csatlakoztak Schengenhez, és másik mérce azok számára, akik már Schengenen belül vannak. Hiszen ezeket az országokat immár nem felügyelik megfelelően, eh, és adott esetben gondjaik lehetnek a határaik felülvizsgál ellenőrzésével. Ugyanakkor a Schengenen kívüli országoknak teljes mértékben be kell tartaniuk a Schengeni szabályokat, és még úgy sem veszik fel őket a klubba. Tehát az Európai Bizottság számára, vagy az Európai Bizottságtól azt szeretném kérdezni, hogy ugye itt van ez a rendelet tervezet, amely azért javít a korábbiakon, de mégis fenntartja ezt a kettős mércét a Schengenen már belül lévő és azon kívül lévő tagállamok között. Van egy olyan értékelési rendszere, amely nem mindenkire igaz, és ez diszkriminálja Romániát és egyéb országokat. Köszönöm. Továbbra is köszönöm. Köszönöm, Latford asszony. Köszönöm. Carlos Coelho megfelel nagyszerű hírének, továbbra is ő Schengen úr. De ne legyünk frivolak. Én bízom az értékítéletében továbbra is. Nagyon rövid megjegyzés eh, csokrot adnék át neki. Egyetértek eh, azzal, hogy eh, én nekem sem Nekem sem tetszik ez a megkülönböztetés a Schengenhez csatlakozás előtt és után, hogy ezt így megkülönböztetik, mert alapvetően nem lehet az aki végrehajtását megfelelően ellenőrizni, akkor, hogyha a csatlakozás előtt nem tárnánk fel a gyengeségeket. És ezzel el is jutok a második ponthoz az érvelésemben, hogyha elfogadjuk azt, hogy egy ilyen megkülönböztetés helyén való, akkor az a tény, hogy a parlament partner a csatlakozás utáni értékelésben, de nem fér hozzá, mint ahogy most látjuk, a Schengenhez való csatlakozást a jelölt számára Eh, lehetővé tesz tevő értékeléshez, akkor a parlament soha nem fogja megtudni, hogy melyek voltak azok a konkrét dolgok, eh, Ugyanúgy az előbb ugye megkérdeztük Wainwright úrtól, hogy hogyan eh, hajtja végre a SWIFT rendeletet. De lényeg az, hogy képviselőként nem lesz meg a lehetőségünk arra, hogy az elszámoltathatóságot megköveteljük. Ha azt akarják, hogy mi jól végezzük a dolgunkat, akkor legyenek a feltételek biztosítva. Legalábbis férjünk hozzá azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek a csatlakozás előtti értékelést tartalmazzák. A harmadik megjegyzésem, ezt nem tanulmányoztam még eléggé, de továbbra is, is homályos előttem az, hogy a, mi a hatája és kiterjedése ennek az értékelésnek. Az Európai Bizottság anyaga utal az adatvédelemre is, és ha jól emlékszem, az alapvető jogokra is utalt itt a bizottság képviselője. Írásban azonban ez nem szerepel, vagy legalábbis nem emlékeztem rá, nem emlékszek rá, lehet, hogy nem figyelmesen olvastam. Na most ezek persze kulcsfontosságú dolgok, de az egyik fő probléma azzal, hogy a Schengenhez már csatlakozott eh, tagállamokat hogyan értékeljük és ellenőrizzük, ha egyáltalán ilyen ellenőrzés van, akkor az pusztán technikai. Noha komoly komoly e, igény lenne arra, hogy kvalitatív értékelést is végezzünk a bel- és igazságügyi fejezeten belül, például a rendőri eljárások e, tisztességessége, korrupciómentesség, az adatvédelmi szabályok betartása, vagy e, olyan e, esetleges e, aggodalmak, miszerint eh, beférkőzhetnek komoly eh, bűnözők. Eh, mindezek a tények a Schengeni aki értékelésében azt vetik fel, hogy nem lehet pusztán technikai az ellenőrzés, hanem ennél szélesebb kell, hogy legyen, persze korlátozni kell valahogy, de nem lehet csak a technikai aspektusokra kitérni. Utolsó megjegyzésem, és én ugyan brit képviselő vagyok, de nem a brit kormányt képviselem itt, tehát nem önérdek mondatja ezt velem, de tény, hogy az Egyesült Királyság hozzáfér a Schengeni szabályok és adatok egy részéhez, például a rendőrségi adatokhoz a Schengeni rendszeren belül. Tehát az Egyesült Királyság érdekelt nyilván ebben, de jogos érdeke is fűződik az értékelési mechanizmushoz. Nem teljesen látom be, hogy hogyan lehetne ebből az értékelésből a brit kormányt teljesen kizárni, már pedig úgy tudom, hogy ki lesz zárva. Nyilván nem vagyok naív, és tudom, hogy a probléma mindig az, hogy a nem Schengeni tagok kiválasztják a legjobb falatokat a maguk számára Schengenből, de mégis a szabályokat e, az be kellene tartani. E, én magam is brit képviselőként dolgozom a Schengeni anyagokkal, de ne kezdjünk ezt, e, ezzel különösebben foglalkozni, vagy fennakadni. Ugyanakkor mégis aggaszt az, hogy egyrészt megengedjük a SZISZ-hez való hozzáférést a brit kormány számára, de nem engedjük meg számukra azt, hogy beleszóljanak abba, hogy milyen módon értékelik az adatvédelmi kérdéseket a Schengeni tagállamokban. Köszönöm. Thank you. Mrs. Köszönöm. Zdanoka. Zdanoka asszony. Uh, thank you, Chairman, and, uh... Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Coelho jelentéstevő úrnak, hogy a 2009-es folyamot óta, döntésünk óta figyeli ezt a témát. Szerintem akkor jó döntést hoztunk, most látjuk, hogy következésképpen jobban bevonnak minket a folyamatba. A fő kérdésem a bizottsághoz a következő az adatvédelem és az alapvető emberi jogok védelme belefoglaltatik-e ebbe a mechanizmusba. Hiszen mi ezt szeretnénk. Teljes mértékben támogatjuk Coelho urat, azt illetően, hogy a jelöltek és a tagok más megközelítésben kell, hogy részesüljenek, mivel az árnyék jelentéstevők változtak. Kicsit lekéstem arról, hogy elolvassam a dokumentumot Romániáról és Bulgáriáról, úgyhogy érnék a lehetőséggel és köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik gondoskodtak róla, hogy a minden libe tag hozzáférhessen ezekhez. Elnök, köszönöm. Ernst asszony. Ernst? ja, um... Igen. Coelho úr. A frakciónknak tetszik az, hogy ilyen őszintén beszél. Gratulálunk önnek, ez jó. Örülünk annak, hogy ön olyan, amilyen. De ami Bulgáriát és Romániát illeti, egyértelművé vált, hogy a dokumentumokban ki kell emelni, hogy nem szabad, hogy különbség legyen a tagállamok között, az újak között, akik most lépnek be Schengenbe, és azok között, akik már benne vannak. Hagy legyek őszinte. Igazából elborzattam, csak úgy, mint sok román és bolgár kollégám és állampolgár, aki fölteszi magának a kérdést, milyen játékot játszanak itt. A német médiában ma nem is kell erről beszélnünk, hiszen már minden eldőlt a hétvégén. A tanács úgy döntött, hogy ez a két ország nem kerülhet be a Schengeni övezetbe. Én ezt olvasom a német újságokban, hogy ezt eldöntötték a hétvégén. Hát akkor az Európai Parlament most nagyon nehéz helyzetbe került. Itt vannak a dokumentumok, csak túl későn. És az a vita, ami folyt az európai médiumokban, ezt lehetett követni, de nem lehetett beleszólni tartalmilag az Európai Parlament részéről. én ezt elfogadhatatlannak tartom, mondták, és fontos, hogy a parlamentet nem csak tájékoztatni kell, hanem be kell vonni a munkába. Ától zég. Ebben az esetben ez nem valósult meg. Így szeretném tudni pontosan, hogy hogyan képzelik a bevonásunkat. A második dolog az értékelés kérdése és a bejelentett, be nem jelentett látogatások kérdése. Ki végzi ezt? Mi történik, ha negatív értékelést adnak? Mikor kap valaki negatív értékelést? Mi a következménye az adott országra? Jól gondoljuk át, így a Schengeni alap elképzelést toljuk félre. Tehát értékelés, látogatás, bejelentés, nem bejelentés, nem egészen értem, hogy hogy lesz ez. Aztán, ami Bulgáriát és Romániát illeti, azt olvastam a médiumokban, hogy a magyar soros elnökség azt gondolja, hogy kicsit aktívabban kellene segíteniük ezeknek az országoknak, általában véve, és azt hiszem nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk, hogy a parlamenti képviselők be akarják vonatni magukat ebbe az eljárásba Romániával és Bulgáriával kapcsolatban. Köszönöm, Flótrasszony! Szót kér, tessék, Flótrasszony! Sorry, Verzset. Mégse Flótra asszony. Je ne vois pas d'inconvénient. Euh, euh, Tisztelt elnök úr, összekevert Flótra Igen, vannak hasonlóságok közöttünk, de hát nem ugyanabban a politikai frakcióban vagyunk. Egy konkrét kérdést szeretnék föltenni úgy látszik, hogy a romák szabad mozgására vonatkozó kérdés áll előttünk. Magyarország, illetve Románia az a két ország, amelyet leginkább érint ez. Szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan fogja kezelni ezt a kérdést. És a példa révén látni szeretném, hogy milyen lépéseket kíván tenni a szabályok alkalmazása terén, hiszen itt számomra elég nagy a homály. És emellett szeretném kérni azt is, hogy Reding asszony jelentését megkapjuk. Merci. Now. Köszönöm, mondja az elnök. És most ismét a bizottságnak adom meg a szót, végül pedig a jelentéstevőnknek. Thank you very much, Moszhammer asszonynak. On the request... Köszönöm. Ami azt a kérdést illeti, hogy nincsenek-e kettős mércék, nos, nem az akit kell kétféleképpen alkalmazni, mind a két esetre az akit kell alkalmazni, hanem egész egyszerűen más a belépés mechanizmusa, illetve mások a következményei az értékelésnek nyilván a jelenlegi mandátum első részében, akár van határellenőrzés, akár nem. Az ajánlás az ajánlást a tagállamok azonnal végrehajtják, míg a mandátum második részében a Schengeni területen belül különböző follow-up mechanizmusokat kell létrehozni arra vonatkozóan, hogy az ajánlásokat teljesítsék a tagállamok. Ami a konkrét kérdést illeti, román és bolgár csatlakozás, illetve a magyar elnökség, eh, mert ugye a jelenlegi körülmények között a tanácsra tartozik ez az egész mechanizmus, nyilván a tanácsra tartozik ez az egész kérdés. Ami a Frontexet illeti a Frontex kockázatelemzést végez, amelynek alapján az éves programot és határállomás látogatási tervet létrehozzák, illetve e, e, kialakítják. E, nem a Frontex csinálja ezeket a viziteket, hanem a bizottság felkérésére megfigyelőként a Frontexesek részt vehetnek ebben, tehát további erőforrásokra nem, nincsen feltétlenül szükség. Ami a külső határokat illeti, a, az Európai Bizottság szakértői azt mondják, hogy a kísérlő intézkedések a vízumokra, illetve rendőri eh, eh, intézkedésekre vonatkozóan, vagy rendészeti intézkedésekre vonatkozóan, ezek azok, amik megalapozzák a kölcsönös eh, bizalmat. Ami a 12-es cikket illeti, a belső határokon ne legyenek túlzottak a rendőri ellenőrzések. Mi éppen ezért itt nem látjuk a kölcsönös bizalom problémáját, Ami az értékelést illeti, az értékelés nem csak technikai, hanem kvalitatív értékelés. Ez a 13-as cikk 2 bekezdésében is világos, mert az arról szól, hogy kvalitatív, kvantitatív, operatív, adminisztratív és szervezeti aspektusokra is kitér az értékelés, tehát ez egy igazi értékelés abból a szempontból, hogy az akit megvalósítják-e technikailag és kvalitatív módon ami az alapvető jogok jogok érvényesülését illeti, az a 11-es preambulum bekezdésben van lehet, hogy egy kicsit elrejtve az Egyesült Királyságot eh, nem illeti értékelés. Ez azért van, mert eh, a bizottság olyan jogi alapot választott, ami alapján ez nem jár neki, de ez azt gondolom, hogy ez a kérdés ez megvitatható, kinyitható, felnyitható újra. Remélem, hogy minden konkrét kérdésre válaszoltam. Köszönöm. Köszönöm. Rossz Hammernak, és Koajó úr következik. Köszönöm. Röviden lezárném ezt, lezárnám ezt az egészet. Értem a jogi érvelést, de nem értem, hogy hogyan fog működni a rendszer, hogyha különbözőek a standardok. Ugyanis ne tévedjünk, hogyha más előírások vonatkoznak a tagjelölt országokra, mint a e, már bent levő országokban, azok lehetnek nyilván magasabbak és alacsonyabbak ezek az előírások. Amennyiben eh, alacsonyabbak az előírások, akkor az azt jelenti, hogy befogadunk valakit a Schengeni zónába, és aztán a második értékelés kapcsán, amikor már bent vannak, eh, tapasztaljuk és konstatáljuk, hogy nem eh, nem eh, felelnek meg a, az előírásoknak, és akkor kell fellépni ellenük, aminek nincs értelme. Hogyha magasabbak az elvárások eh, a jelölt országokkal szemben, akkor pedig azok úgy értezkelik, hogy tisztességtelen bánásmódban részesülnek, diszkriminálják őket, okkal gondolják azt, hogy keményebbek vagyunk, keményebb elvárásokat támasztunk velük szemben azért, mert nem tagjai még a klubnak, és ehhez képest a már klubtagok egyszerűbb elbánást kapnak. Nincs ennek sem értelme. Nincs értelme különböző elvárásokat támasztani. Ezzel a problémával tehát komolyan kell foglalkozni ebben a rendeletben. Ezen túlmenően a parlament dokumentumokhoz való hozzáférési joga is eltér a két helyzetben, aminek megint csak nincsen jogi szempont, szempontból semmi értelme, ezt is fel kell oldani. Végezetül, elnök úr, ennek most nincs sok köze a Schengeni általános értékeléshez, de számos kollega utalt arra, hogy utalt Románia és Bulgária értékelési jelentéseikre. Ezzel a problémával foglalkozni kell, csütörtök délután fogunk ezzel foglalkozni, de hadd mondjam el a kollégáknak azt is, hogy semmilyen hivatalos dokumentumot nem kaptunk a tanácstól Romániára és Bulgáriára vonatkozóan. Hadd, ismerje, hadd ismételjem meg, semmit az égvilágon nem kaptunk, semmilyen dokumentumot nem kaptunk. Az utolsó találkozónk során kapitány úrnak a a kezdeményezését üdvözöltem, aki informális ismeretlen forrásból szerzett valami fajta dokumentumokat, de ezek nem tudtuk, hogy hogy ezek mennyire megbízhatóak. A Seval Bizottsága a tanácsnak foglalkozott ezekkel, nem végleges dokumentumok, de még hogyha végleges dokumentumok is, akkor sem a tanács adta őket. Nem tudhatjuk, hogy ezek a hivatalos dokumentumok, mert lehet, hogy még a legvégén egy bekezdést megváltoztattak. Csak ha a tanácstól kapjuk, akkor gondolhatjuk azt, hogy ez a hivatalos dokumentum, azok a dokumentumok, amelyeket kapitány úr jó szándékkal eh, nekünk adott, ezeknek egy részét már átdolgozták, ezek javaslatok voltak, ezek vázlatok voltak, amelyekkel az a, azóta tovább dolgoztak a múlt csütörtöki sövál eh, ülésen. Kérem, ne tévedjenek, a dokumentumok fontosak abból a szempontból, hogy azonosítják a problémákat, de nem tekinthetők hivatalos dokumentumoknak a parlament hivatalosan semmilyen anyagot nem kapott. Az árnyék előadókkal a múlt héten megállapodtam e- erről, és beszélünk majd erről most csütörtökön is. Nem tudjuk a gyorsított eljárást támogatni, mert nem kaptunk semmilyen dokumentumot. Köszönjük, Koelyó úr. A bizottságtól már hallottunk valamit, Koelyó úrtól is hallottunk valamit, nagyon keményen üzent miszerint a igen határozott kérésünknek, a LIBE bizottság kérésének tegyenek eleget, a tanács adja ki azokat a dokumentumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy döntsünk a Schengeni zóna kiterjesztéséről. A tanács itt van-e a teremben, a tanács akar erre reagálni, erre az igen határozott felkérésre, nem? Nem? Akkor még várunk egy picit a, arra, várnunk kell arra, hogy megfelelő választ kapjunk az elnökségtől, a tanácstól, mert minden egyes alkalommal, amikor a Schengeni témával foglalkozunk, ez felmerül. Minden egyes alkalommal ezt a kérést kellett intéznünk. Nos, akkor megyünk tovább a következő napi rendi pontra. We have an, uh, an overall debate on the, uh... A 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es és 11-es pontokról közös vitát rendezünk. Mind uh, a hat pont a 2009 évi mentesítéssel foglalkozik, az EU általános költségvetése a harmadik szakasz bizottság, ennek busz, mindennek Buzotil úr az előadója. Itt nem csak a mentesítésről van szó, a, a LIBE hatáskörébe tartozó ö, ö, mentesítésről, hanem az összes elügynökségről, amelyik a LIBE alá tartoznak. Először a raportőr, aztán valaki a bizottságtól, majd a hozzászólók is beszélhetnek. Buszotil úr kap először szó. Thank you, Mr. Chairman, uh, for giving me... Köszönöm szépen. Gyors leszek, figyelembe véve, hogy eltelt az idő. Először Örülök neki, hogy Veronik Matthieu, aki az ügynökségek mentesítésének jelentéstevője volt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, itt van ma. Biztos érdekelni fogja, amit mondok ma. Már hallottunk egy első eszmecserét erről a hat véleményről ebben a hónapban. A bizottság képviselője és az öt ügynökség képviselője is itt volt, ők a mentesítés tárgyai. Ezek a vélemények, amiket összeállítottam, az eszmecserénk alapján álltak össze. Én kérdéseket tettem fel a bizottságnak, az ügynökségeknek, és megkaptam ezekre a válaszokat. Minden véleményt összefoglalok. Először az EU általános költségvetés a harmadik szakasz mentesítését illetően, már amennyiben ez ennek a szakbizottságnak a kompetenciája. Én üdvözlöm azt, hogy előrehaladást értek el az elkülönítésekben, a szabadságbiztonság és igazságosság övezetében, de Sajnos a kifizetéseket néha nem tették meg 8,5%-ban, és ugyanakkor üdvözöltem a migrációs alapok szolidaritási és igazgatási alapját üdvözöltem, de sajnálatosnak tartom, hogy a kifizetések alacsonyabbak voltak az alapvető jogokkal biztonsággal, igazságossággal és szabadságok védelmével kapcsolatos programokban. Ezen kívül felhívjuk a bizottságnak a figyelmet arra, hogy időközi értékelést tegyen közzé az alapokról és a programokról, amelyek ügyében a mi szakbizottságunk a felelős. Megígérték már tavaly, még sincs itt, pedig elengedhetetlen elnök úr. Ahhoz, hogy a pénzügyi keretekről tudjunk beszélni. Most pedig az Európai Unió alapjogi ügynöksége 2009. évi mentesítés. Csak egy dolgot jegyeznénk meg, sajnálatos az a mód, ahogy a közvetlen keret egyezményeket kötöttek az ügynökség részéről, de erről már szó esett a korábbi megbeszéléseinkben. Ami a kábítószer és kábítószer függőség megfigyelő központjáról van szó. Én fölhívom a figyelmet, hogy a felhalmozódott többleteknek az elosztásával kapcsolatban tájékoztatást kell kérnünk. Az Eurojust. Azt javaslom, hogy tartsuk sajnálatosnak azt, hogy az ügynökség nagyon sok álláshelyet nem tölt be. Az álláshelyek 24%-át. Sajnálatos, hogy bizonyos munkaszerződések nem jogosak, de ennek ellenére mégis élnek még. Kérjük meg az Eurojust ügynökséget, hogy ezeket a jogtalanságokat szüntesse meg. Frontex. Ami a Frontexet illeti, én azt javaslom, hogy az elkülönítések és az elhalasztások 2009-ben túlságosan magasak voltak, még akkor is, hogyha javult a helyzet a korábbiakhoz képest, ez annak köszönhető, hogy nagy a költségvetési fegyelem. Vegyük figyelembe, hogy a Frontexet kibővítik, és hogy ez milyen hatása lehet a költségvetésre. Végül ez a legfontosabb jelentésünk. A SZEPOR-ról, az Európai Rendőrakadémiáról. Javaslatom a következő. Én úgy gondolom, hogy bizonyos beszerzési források nem jogosnak tűnnek, szerződés nélkül történtek, tendereztetéssel. Ez 2009-ben megfigyelhető volt. Azt javaslom, hogy mivel ennek a szervezetnek az áttekintett pénzügyi szabályzatát sosem nyújtottak az Európai Bizottságnak, és aláírtak bizonyos illegális szerződéseket, ezt említsük meg, ítéljük el. Bizonyos helyzetekben nem tártak fel táróvizsgálatokat, például ott, ahol a közbeszerzési eljárásokat nem tartották tiszteletben, és a szerződések illegálisok voltak. Ezen kívül az illegális szerződéseket illetően, munkaszerződéseket illetően, amelyek még élnek, ezeket tegye rendbe az ügynökség haladéktalanul. Elítéljük azokat az eseteket, ahol pénzeket magánköltségek fedezésére fordította, nyilván, hogy ez elfogadhatatlan. Továbbá, annak ellenére, hogy új vezetése van a grémiumnak, hibákat követtek el, a múltban, és ezeket még nem orvosolták. Az új irányításnak feladata a bizottság ajánlásainak megfelelően, hogy 2010-ben ezeket rendbe tegye végül, a CEPOLT illetően. A szakbizottságunk nyújts a véleményt. A költségvetési ellenőrzési szakbizottságnak, hiszen nagyon sok a hiba és a következetlenség 2009-es évben, ezért a mentesítést 2009-re a cepolnak ne adjuk meg. Ez lett volna a hat véleményem összefoglalója. Köszönöm a figyelmet, különösen a titkárságnak, Kalersz asszonynak úgy látszik az a sorsa, hogy az én munkámat segítse, de ezt nagyon köszönöm. Köszönöm, várom a megjegyzéseket, köszönöm. You for the work you've done. Köszönöm szépen Búzutil úrnak a munkát, most pedig hallgassuk meg a bizottság képviselőjét. Tessék, meg is adom neki a szót, tessék. The Commission, yes, please. A bizottsági a szó tehát. Jó napot kívánok, Stefani Kárium vagyok. A belügyi főigazgatóságtól. Igazából nem tudom nagy mértékben kiegészíteni ezt a, ezt a beszámolót. Ami a bizottságot illeti, egyszerűen jelezni szeretném, hogy a bizottság köszönettel tartozik a jelentéstevőnek pozitív véleményéért, és valóban 2009 a költségvetési eljárás, illetve a költségvetés végrehajtása tekintetében előrelépést jelentett, illetve az előző pozitív folyamatok folytatódtak. Figyelembe vesszük a következő pénzügyi tervre vonatkozó megjegyzéseket, itt különösen arra gondolok, hogy a megosztott kezelést, a megosztott irányítást folytat, folytatni kell, és ezeket a megjegyzéseket figyelembe is vesszük majd a jövőben. Ugyanígy a bizottság a félidős értékelésre vonatkozó megjegyzést is figyelembe veszi, és a lehető legrövidebb határidőn belül ezt be is nyújtja. Ami az ügynökséggel kapcsolatos megjegyzést illeti, természetesen nem a bizottság tisztje az, hogy itt részleteket adjon közre. Annyit szeretnénk elmondani, hogy a Frontex, a kábítószer, illetve az Eurojust ügynöksége tekintetében a számvevő szék megfelelő jelentést adott közre, és ennek a részleteit figyelembe vettük, ez elégedettségre ad okot. A bizottság ugyanakkor aggodalomnak, aggodalmának ad hangot, amiatt, hogy a Szapolnek nem kívánják megadni a mentesítést 2009-re, a bizottság figyelembe veszi a megtett lépéseket, intézkedéseket, amelyek a probléma megoldására irányulnak, új vezetése van a CEPOL-nak, illetve nagyon sok pozitív lépést tettek a pénzügyi irányítás területén, és nagyon reméljük, hogy mindezeket figyelembe veszik majd a döntéshozatal során. Elnök, köszönöm szépen a bizottságnak a megjegyzéseket, most pedig először Álvaro úrnak adjuk meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon röviden kívánok hozzászólni ehhez a vitához, hiszen nyomon követtem Buzutil úr jelentését. Azt hiszem, hogy minden tekintetben egyetértünk a javaslataival, és gratulálunk a munkájához. Nagyon fontosnak tartjuk az áttekintést, illetve a megfelelő kiigazító lépéseket, különösen a CEPOL esetében, hiszen itt vannak hiányosságok és beszéltünk a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban is erről, valamint a Költségvetési Bizottságban is, amelynek tagja vagyok. Azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy itt van a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság részéről is a kolléga. Most a 2012-es költségvetésről beszélünk, és itt a hármas szekciót fogom figyelemmel követni, a hármas szakaszt. Remélem, hogy nagyon sokat tanulhatunk egymástól, és megnézzük, hogy a 2009-es év esetében mely kérdések jelentettek problémát, és ezt hogyan lehetett korrigálni. És így javíthatunk a helyzeten. Egy szó mint száz, gratulálunk Simon, és támogatunk téged. Elnök, köszönöm. Keller asszony következik. Thank you. I also um, generally agree with um, whatever the rapporteur. Köszönöm. Én is mindennel egyetértek, amit beleírkált a jelentésébe a raportőr. Nyilván a nyelvezetet lehet még erősíteni. A Szipollal kapcsolatos véleményének szintén e, egyetértek, csak úgy, mint az összes többi ügynökséggel kapcsolatban elmondottakkal. E, nagyon nehéz volt olyan dolgokat, vagy lett volna olyan dolgokat belevenni a 2009-es jelentésben, amelyek 2010-ben már javultak, mert ugye ez a jelentés 2009-ről szól. E, a, gyakran azt mondták az ügynökségek, hogy javítottak ezen meg azon. Ugyanakkor szeretném, hogyha ezt előbb megismételni, vagy megerősíteni a számbevőszék, mielőtt ezt tényként elfogadjuk. Mert ugye előfordulhat az, hogy az ügynökség ígéri, hogy javít a dolgokon, de én azt gondolom, hogy érdemesebb nekünk megvárni azt, hogy az számbevőszék azt mondja, hogy ténylegesen azok a e, javítások megtörténtek-e. E, meg a másik dolog az, hogy 2009-ről írjuk ezt a jelentést, nem 2010-ről. Köszönöm. Matyi asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is gratulálok Simon Buzutilnak, hiszen kiváló munkát végzett az ügynökségek kapcsán. Nagyon röviden, hiszen szorít bennünket az idő, én is teljes mértékben egyetértek a különböző megemlített álláspontjaival, illetve a végkövetkeztetéseivel is, ami az ügynökségeket illeti. Ami a cepolt illeti, szeretném elmondani, hogy ahogyan már mások is szóltak erről, a 2009 éves mentesítésről van szó, ugye a vezetést 2010-ben változtatták meg, tehát itt majd a 2010-es évi mentesítésben tudjuk ezt majd figyelembe venni. A bizottság véleményét nem osztom, azt mondják, hogy nagyon sok kiegészítő korrekciós lépést tettek az ügynökség vezetősében. Hát ezt majd meglátjuk 2010-ben, de hát most a 2009-es évi mentesítésről van szó, ezt kell értékelnünk. Tehát osztom a jelentéstevő véleményét, nagyon sok átfogó vitát folytattunk már az ügynökség kapcsán. Úgy érzem, hogy ami 2009-ben történt az ügynökségben, az nem teljesen helyén való, nem elegendő ahhoz, hogy mentesítést kapjon az ügynökség. Mivel a LIBE bizottságban vagyunk, ezért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy valóban strukturális problémával állunk szembe az Európai Rendőrakadémia esetében. Egyrészt az Európai Bizottság nak nincs megfelelő szerepe az irányító bizottságban, nincs szavazatuk, ezt nagy problémának tartom. Ezen kívül valós problémát jelent az igazgató tanács is, különösen a magájellegű kiadásokat illetően. Sokat beszéltünk az elmúlt években az igazgatót érintő kérdésekről. Az igazgató visszalépett, de azt hiszem, hogy az igazgató tanács igazából nem állt a helyzet magaslatán, és azt kell, hogy mondjam, hogy a tagok sem a legtöbb esetben. Tehát úgy gondolom, hogy valóban az egész ügynökség struktúráját kell megnézni, vagy az Europolhoz kapcsoljuk a cepolt, vagy pedig megerősítjük a cepolt, de véleményem szerint így az ügynökség jelenlegi formájában nem életképes, annak ellenére, hogy az új igazgató megfelelő lépéseket hoz. Tehát véleményem szerint így, ilyen formában az ügynökség nem lesz életképes hosszú távon. Ezért fontos, hogy mi is és a tanács is foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, hiszen a jelenlegi felállásban ez a struktúra nem tartható fenn. Elnök, köszönöm szépen. Búzutil úrnak adom meg a szót, hogyha van még megjegyzése. Igen, nagyon röviden, köszönettel tartozom a hozzászólásokért, illetve a kedves köszönő szavakért is, ami pedig a cepolt illeti. A tisztelt kollégák bizonyára tudják és emlékeznek, hogy 2008-ra nem adtuk meg a mentesítést a CEPOL-nek. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság úgy döntött egy pár nappal ezelőtt, azaz a múlt héten, hogy végül is 2008-ra megadja a mentesítést több hónapos csúszást követően. Tehát ez azt jelenti, hogy még plenárison el kell fogadni a 2000 éves mentes, 2008-as mentesítését Cepolnak. Az is igaz, hogy most nem 2010-ről, nem 2008-ról van szó, hanem 2009-ről, ahol vannak uh, szabálytalanságok. És pontosan ezen okból kife, kifolyólag erre az évre kell összpontosítanunk, és véleményem szerint nem szabad megadni a mentesítést. Tisztelt elnök úr, ez lehetőséget nyújt majd számunkra, ahogyan Veronik Mátyő is elmondta, hogy újra gondoljuk az ügynökség struktúráját, föltéve a kérdést, hogy esetleg egy másik ügynökségbe integrálni kell azt, mint például a Europolba, avagy sem. Elnök, igen, köszönöm szépen, Buzuti úr. Azt hiszem, hogy egyértelmű üzenetet kívánunk küldeni. Látom, hogy a bizottság is szót kér. Tessék, megadom nekik a szót. Igen, köszönöm. Egy kis technikai kiigazítással élnék. Nem, nem adják meg a mentesítést 2008-ra. Egyszerűen a számlák lezárásáról van szó, de 2008-ra nem kapja meg a mentesítést. Pusztán arról van szó, hogy a számlákat le kell zárni. Köszönöm szépen. Σας εκλέα. Then, I'm announcing that or reminding. Akkor a módosítók határideje február 3-a dél, csütörtök dél. A szakbizottságban február 20-án szavazunk. 12-es pont. Az ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyv a tizedik cikkének végrehajtása és a lőfegyverek, darabok alkatóelemek és főszerek kiviteli, engedélyezési, behozatali és tranzit szabályai. Az előadő Matyő asszony. A libe az 50-es cikk alkalmazását kérte az intével kapcsolatban, az intával kapcsolatban visszautasították ezt a kérésünket. Úgyhogy meghallgatjuk Matyi asszonyt, aztán a bizottságot, és aztán vittem. Igen, Intfeld asszony. Elnök úr, talán már mondta, de zárt ülést terveztünk a nap végére. Lesz még? Hát igen, hatkor. Ha sietünk, akkor szerintem megtehetjük. Remélem. Matyi asszony, segítene, hogy ez sikerüljön? Nagyra tartanánk. Köszönöm. Bon, alors j'ai compris le message, monsieur le président. Igen, nagyon jól értem, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák. Ez um, a javaslat, rendelet javaslat uh, arra vonatkozik, hogy az ENSZ jegyzőkönyv tízes cikkét megvalósítsa, amely a lőfegyverek tiltott gyártásáról és kereskedelméről vonatkozik. Célja az, hogy megerősítse az ezzel kapcsolatos, ezen fegyverekkel kapcsolatos behozatali és kiviteli engedélyeket, illetve a tranzitot is. Természetesen üdvözöljük ezt a kezdeményezést, a jelenlegi jogszabályok a különböző tagállamokban nagymértékben eltérnek egymástól, ezért rendkívül fontos, hogy egységes elveket teremtsünk meg, és a legális kivitelt, illetve behozatalt szabályozhassuk. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy nem szabad ezzel a KKV-kat hátrányos helyzetbe hozni, nem szabad túlzott administratív terheket róni a KKV-kra, hiszen ez az Európai Unió versenyképességére negatív hatással van. Ezért feladatunk az, hogy a KKV-knak megfelelő versenyhelyzetet biztosítsunk a harmadik országokkal tükrében, illetve velük összevetve. Ezért a bizottság úgy érzi, hogy bizonyos definíciók már idejét múlt definíciók, például a lőfegyverek erre gondolok. A környezetvédelmi okból az ON betiltott több tagállamban, hiszen ez különböző betegségeket okozhat az állatok között. Ezért üdvözlöm azt, hogy egyszerűsített eljárást kívánnak bevezetni. Úgy érzem, hogy ezt minden lőfegyverrel kapcsolatos szabályra ki kell terjeszteni, ugyanígy a szakértői vizsgálatra, a kiállításra és a javításra is. A vámszabályokat már sikerült kialakítani ezen a területen, és nagyon fontos, hogy a behozatalt és a kivitelt is szabályozzuk. Azonban fontos a határidők betartása, előzetes javaslat a 120 napos határidő, azonban ezt nem tartom reálisnak. Túlságosan rövid, és ahogy más szabályok is mutatnak ebbe az irányba, ezt a határidőt meg kell hosszabbítani mondjuk 18 hónapra, ebben az esetben is ezt javaslom. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen a jelentés bemutatását, és most átadjuk a szót a bizottságnak, hogyha hozzá kívánok szólni a vitához. Eh, la Commissione vorrebbe ringraziare innanzitutto il Parlamento europeo per il risalto che è stato... A bizottság szeretné megköszönni a parlamentnek a munkáját, és szeretnénk Mathieu és Jakolino raportőröknek megköszönni a munkáját. Jakolino úr egyszerre van az INTE, INTA bizottságban és ebben a bizottságban. A korábbi ülésünk, ülésükön már ismertettük a célját ennek a jogszabálytervezetnek, mint ahogy az előadó is mondta, az egyik legfontosabb cél az, hogy az Európai Unió még nem ratifikált egy jegyzőkönyvet, amit pedig meg kellett volna tennie, hogyha a, ezt a rendeletet elfogadjuk, akkor egy nagy lépést teszünk a ratifikáció irodában. Tudom, hogy nem, nincs sok idejük, ezért részletekben nem megyek, de hadd térjek ki arra, hogy garantálnunk kell a teljes végrehajtását a jegyzőkönyv kötelező részeinek és a szellemének is, ugyanakkor konzekvensen kell ezt alkalmaznunk, figyelembe véve az egyéb hatályos jogszabályokat az Európai Unió területén. Elnök úr, emellett hadd mondjam el azt is, hogy a bizottság szívesen nyújt minden segítséget a tanácsnak is, és a parlamentnek is. Keressenek bennünket, szeretnénk, ha minél előbb elfogadnánk ezt a szabályt. Now we... Köszönjük Marini úrnak a bizottság részéről. Tanács, Ráci Lajos úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm én is a raportőrnek a jelentését, illetve a feltett kérdéseit és javaslatait. A magyar elnökség nevében csak meg tudom erősíteni, hogy rendkívül komolyan vesszük ezt a dossziét, rendkívül komoly energiákat fektettünk bele már volt két ülésünk erre vonatkozóan a tanácsban, és az elkövetkező időszakban kiegészítő ülésekkel fogjuk segíteni ennek a rendeletnek az elfogadását. Köszönöm. I understand we got a colleague. Akkor, ha jól értettem, akkor Jakolino asszony szeretne hozzászólni. Igen? Szeretne hozzászólni? Jakolino úr. Igen, de nem mint árnyék előadó, elnök úr. Én a vezető az illetékes szakbizottságban, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban előadója vagyok ennek a témának. Hallgattam Matyő asszony véleményét, de vezetőjét csak úgy, mint a részletes lépéseket, amiket a bizottság tesz. Természetesen ez a jelentés a kereskedelmet illeti elsősorban, de a biztonságot is érinti, bizonyos aspektusokat figyelembe vettek. Matyi asszony jelentése is, és ez majd utat talál a mi jelentésünkbe is. De észben kell tartaniuk, hogy a bizottság már elmondta, hogy bizonyos elvek alapján bizonyos elveket be kell tartatni, és megfelelően kell alkalmazni gyakorlatban más szóval következetesnek kell lennünk. Biztos vagyok benne, hogy kiegyensúlyozott munkát tudunk végezni, ami a módosító indítványokat illeti február 3-áig be lehet őket adni ebben a szakbizottságban, de az Intában, az illetékes szakbizottságban február 4-ig. Néhány dolgot hagy említsek már meg, amit Matyő asszony mondott. Először is az ütemtervet illetően, hogy naptári napok, vagy munkanapok. Hát erről még gondolkodhatunk, és ebbe majd elég belegondolni akkor, amikor életbe lép. A bizottság azt mondta, hogy négy hónap, aztán majd mondja, azt mondta 18 hónap. Hát jó, erről beszélgethetünk később. Mind a két szakbizottságban. Köszönöm, elnök úr. Elnök. Most pedig Gomes asszony. Remercie szeretnék köszönetet mondani eh, Veronik Matyi kollégának, illetve a többi hozzászólónak is. Azonban el kell, hogy mondjam, hogy amikor ezt a jelentést olvastam, akkor bizony aggodalmak fogalmazódtak meg bennem, hiszen egyáltalán nem foglalkozunk a, azzal, hogy eh, a magatartási kódexel koherensen járjunk el, amely amelyet 2008-ban a francia elnökség végén fogadtunk el. Ez szabályokat irányoz elő a kivitelt illetően, a lőfegyverek és azok elemeit illetően, polgári célból, és természetesen ott vannak a katonai, katonai eszközök is, katonai felhasználás is, de ezek a ezek a lőfegyverek, a polgári célú lőfegyverek, például vadászat céljából felhasznált lőfegyverek bizony veszélyesek, és Afrikában is alkalmazzák őket. Ezeket a mi tagországainkból a fejlődő országokba szállíthatják, és aztán a, akár a gyermek katonák kezébe adják. Ez azt jelenti, hogy a parlamentnek koherensen kell eljárnia a bizottsággal és a tanácsal együtt, és szigorú rendeletet kell hozni a katonai technológia kivitelét illetően, és oda kell figyelni ezen egyéb lőfegyver típusokra is, amelyeket exportálunk. el kell, hogy mondjam, hogy a parlament nagyon sok energiát fektetett ebbe a magatartási kódexbe, amely kötelező érvényű jogi eszköz. A saját országomban, és tudom, hogy a, többi Európai Uniós tagállamban is így van. A katonaság, a rendőrség, illetve a hatóságok ö, odafigyelnek erre a kérdésre. Ugye zöld utat kapott a az export, a kivitel, azonban a lőfegyverek ö, egy része kivitelre kerül, és engedélyezve van, mint polgári lőfegyver, de aztán katonai célból felhasználják őket, például Afrikában. Véleményem szerint tehát nagy hangsúlyt kell fektetni a koherenciára, és azt kell, fel kell kérni a bizottságot, mondja el véleményét ebben a kérdésben, illetve jelentős, jelentéstevőnk figyelmét is föl kell hívni erre a kérdésre. Fontos tehát, hogy koherenciát biztosítsunk ezen a nagyon fontos területen. Köszönöm. The in camera point, we've got a number of guests. Köszönöm. Ami a zárt ülést illeti, már megérkeztek néhányan, akik az zárt ülésre jöttek, tehát azt szeretném kérni, hogy eh, tényleg mindenki a lehető legrövidebben nyilatkozzon. Encsi úr következik. Numărul din partea grupului SD pentru acest regulament, vreau să fac o precizie. Köszönöm. Árnyék előadóként szocialisták és demokraták frakciója részéről egy dolgot tisztáznék. Nem katonai fegyverekről és eszközökről van szó, hanem olyan fegyverekről, amelyeket leginkább sport célra vagy polgári célra használnak legyen mindenki számára világos, hogy miről beszélünk. Nem gondolom, hogy ilyen fegyvereket eh, használnak eh, tömegmészárlások végrehajtására. Ezt csak úgy jónak láttam megjegyezni itt. Ami lényeges viszont az az, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk a az illegális kereskedelem betiltása és megakadályozása egyfelől, másfelől pedig a polgári célú ipar érdekei között, mert nem szeretnénk, hogyha a vadászfegyvereket gyártó cégeknél munkahelyek vesznének el. Nem lenne különösebben szerencsés, különösen ebben a gazdasági környezetben. E, mert egyébként, ha az Európai Unió kilép akkor erről, erről a piacról, akkor más országok nagyon szívesen betöltik az általunk hátrahagyott piaci űrt. És nem hiszem, hogy ők különösen e, e, finomkodva viszonyulnának majd ehhez a kérdéshez. Matyi asszonynak köszönöm az együttműködést, vannak ellentétek, illetve problémák, de majd megoldjuk. Röviden, tud hozzászólni? Köszönöm. Igen. Gyakran például iskolai mészállásokban is felhasználják a sportfegyvereket, úgyhogy uh, itt nem az iparellenes akciókról van szó. A tízes cikk alkalmazása alapvető fontosságú, és látnunk kell, hogy nagyon is könnyű még mindig exportálni olyan fegyvereket, amit szabad idejű sportfegyverként használnak. Lenne egy kérdésem a bizottsághoz, kérnék egy írásbeli választ. Amikor a függelékben azt mondj, felsorolják a fegyvereket, és azt mondják más fegyverek, mit jelent ez? Köszönöm. Thank you, thank you. Now, final comment from... Most pedig Matyi asszony, szükséges? No, pas nécessaire. Monsieur le Président. Nem, köszönöm szépen. Let me announce that we had in the... Hogy jelentsem be, hogy a délutánra egy 13-as pontot is beiktattunk az utazáshoz, határátlépéshez szükséges dokumentumokról, és egy lista összeállításáról, hogy mik ezek a dokumentumok. Tanya Fajon lenne a évünk, de volt olyan kedves, hogy beleegyezett, hogy holnapra halasszuk ezt a pontot a szavazás utára. Ez pedig azt jelenti, hogy a zárt ülésű 14-es pontunkat letárgyalhatjuk, Ezt pedig az USA-val, Kanadával és Ausztráliával zajló PNR megállapodások a légi utasok jogairól. Eszmecserét folytatunk a PNR megállapodásokról, és Reinhard Pribe úr a vendégünk, ő számol be nekünk a bizottság részéről. Azt hiszem, hogy majd meg kell köszönnünk a tolmácsainknak, hogy tovább itt maradnak, bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne kelljen. Jó? Kérek mindenkit, hogy